Kanada egyoldalú nyilatkozatára vonatkozott a cseh Európ a kapcsolatban. A tanács és a bizottság intézkedéseket fog foganatosítani Kanadával szemben, a cseh köztesek állampolgárai esetében előírt vízum kényszerre kapcsolatban. Reméljük, hogy a és bizottság megfelelő nyilatkozattal fog előállni, és a cseh állampolgároknak ugyanazokat a jogokat kell eh, biztosítani, tehát hogy vízumentesen utazhassanak Kanadába, mint minden más EU állampolgárnak.